Nos, akkor most a szavazat magyarázatok következnek. És ahogy ez lenni szokott, most is kérem a kollégákat, hogy gyorsan, csendben hagyják el a termet, amennyiben ezen már nem kívánnak részt venni. Und für diejenigen, die noch im Saal stehen und sich unterhalten, da werde ich mir die Freiheit nehmen. Kérem azokat, akik ö, most hangosan beszélgetnek itt a teremben, ahelyett, hogy kivonulnának, azok fogadják el, hogyha nem sokára elkezdem név szerint felszólítani őket arra, hogy hagyják el a termet. Also, wir kommen nun zu den Erklärungen zur Abstimmung. Szavazatmagyarázatok következnek. Elég sok ilyen igény érkezett. Előre mondhatom, hogy csak 14.45-ig folytathatjuk az ülést. Aki befér, az elmondhatja, amit gondol, aki az időben nem fér be, azt majd arra kérjük, hogy írásban nyújtsa be magyarázatát. Nein, wir kommen zunächst zu einem Geschäftsordnungsantrag von Kollegen Arnett. Először azonban egy ügyrendi meg. Elnök úr, olyanak vagyunk, mint egy diák egylet. Egyfelől volt egy szóbeli megállapodás a néppárt és az ALDE között, hogy az utolsó pillanatban megváltoztatják a szöveget, hogy ne lehessen róla szavazni. Márpedig ez a komoly kérdés Jemen kapcsán nem érdemli meg azt, hogy ilyen pártpolitikai érdekekre használják ki. Nem kaptunk arra magyarázatot, hogy miért kéne elhalasztani ezt a szavazást. Ez, ez gyermekek játszadozása, ez nem a demokrácia Szeretném megtudni, hogy mikor költözik be a demokrácia ebbe a házba. Ánett kolléga úr, nem vagyunk, diák egylet, pont ebből áll a demokrácia, ezért szavaztunk, a képviselők többsége úgy szavazott, hogy el kell halasztani a szavazást. Ez a demokrácia. Az ön frakciójának egyébként volt lehetősége eredetileg is felszólalni, hogy Lunacek asszony szóbeli módosítóját kifogásolják-e, és akkor senki nem jelentkezett. Senki nem jelentkezett, ön sem. Ezt már ott megtehette volna. Úgyhogy százszázalékosan betartottuk a ház valamennyi szabályát. Elment úr? Elnök úr, nem volt világos, hogy miről szavazunk nem tudtam pontosan, hogy mi is a szavazás tárgya. Ja, Herr Kollege, Arnold, normal... Arnold kolléga, minden eljárást eh, frakciók és munkacsoportok készítenek elő. Én ezt az eljárást követem, és itt nem történt semmi utolsó pillanatos és szabálytalan esemény. Kezdődik tehát a szavazatmagyarázatok köre. A 2015 es Szerbiáról szóló jelentés kapcsán Szelimovics úrnak adok először szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nagyon fontosnak tartom, hogy mindent megtudjunk azért, hogy Szerbia és a körülötte lévő országok mi hamarabb Európai Uniós tagállamok legyenek. Európának, Szerbiának két szülője van, egyrészt Oroszország, másrészt az EU. Nos, Oroszország Oroszországtól függ Szerbia nagyon nagy mértékben energetikai szempontból. Nos, én azt szeretném mondani, hogy nagyon fontos az, hogy minél közelebb kerüljön Szerbia az EU-hoz, jövőt kell biztosítanunk Szerbia számára. És segíteni kell Szerbiát abban, hogy megpróbáljon elszakadni Oroszországhoz, ez az egyetlen módja annak, hogy közeledjen az EU-hoz. Legfőbb érdekünk, hogy ez megtörténjen. Köszönjük szépen, Henen kolléga következik. Thank you, Mr. Köszönöm szépen. Ukrajna többet kapott az emberi szenvedésből, mint amennyi járt neki. Szergély Plohi azzal érvel, hogy 32-től kezdve, amikor elkezdődött az éhínség, és 44, 32 és 44 között, amikor elmentek a nácik, ez volt a világon a legveszélyesebb hely. Még ilyen szempontból is, még ukrán mértékkel is a krimi tatárok különösen súlyos helyzetben vannak. Számos krimi tatár vezetővel találkoztam, mikor legutóbb Ukrajnában voltam, és pontosan ugyanarról számoltak be, ami itt olvasható a jelentésben, nem, gyak, nem gyakorolhatják jogaikat, vallásukat, el vannak nyomva. Mennyire tudunk mi ebbe beleavatkozni? Nos, ez más lapra tartozik, de nagyon fontos az, hogy egyértelműek legyünk, kinek az oldalán vagyunk, kit támogatunk. Vannak itt olyan kollégák a tisztelt házban, akik megpróbálták felmenteni Putyint és az agressziót. Kérdés, hogy ők akkor most melyik oldalon állnak? Herr Kollege Hennen, ich war mir nicht ganz sicher, ob Sie... Kedves Hennen kolléga, nem tudom, hogy a szerbiai jelentésről beszélte. Más szavazat magyarázatokra is jelentkezett, a jövőben közbe fogok szólni, ha másról beszél, mint ami a téma. Poszpisi kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én támogattam ezt a jelentést a cseh köztársaság és az egész EU érdekét képezi az, hogy Szerbia is tagállam legyen. De nagyon fontos az, hogy a gazdasági, a politikai feltételeket teljesítsék, illetve az igazságügyel, igazságszolgáltatásra kapcsolatos feltételeket. Beszéltünk arról, hogy ugyan halad jó irányba Szerbia, de azért vannak még megoldandó dolgok. Segítenünk kell nekik abban, hogy ledolgozzák lemaradásukat. Ami az igazságszolgáltatást illeti, sajnos még mindig nagyon messze van Szerbia a jogállamiságtól. Nagyon fontos, hogy segítsük az igazságszolgáltatás abban, hogy függetlenek legyenek, meg legyenek a függetlenség intézményi elemei. Aztán az orosz irányultságukat is azt hiszem, hogy fel, meg kéne vizsgálni, nem pozitív, hogy ennyire Oroszország barátok. Köszönöm. Köszönjük Poszpisil kollégának. Mamikins kolléga következik. Köszönöm szépen. Az elmúlt két év nem volt egyszerű az EU-szerb kapcsolatok szempontjából. Gondoljunk a polgárháború emlékére, a háború emlékére, a bombázás emlékére, normalizálódik a kapcsolat a szomszédos országokkal. Ez is egy nehéz folyamat, közben az országnak mintha választania kellene az EU és Oroszország között. Mindeközben Szerbia fontos szerepet játszik a számunkra. Ugyanakkor elindult az ország a reformok útján is, annak érdekében, hogy közelítsen az Európai Unióhoz gazdaságilag, politikailag és a jogalkotás területén is. Szerbia mellett fontos szerepet játszik a migrációs válság területén is. Igen, a kihívást jelent ez az ország számára a rendelkezésre álló erőforrások hiánya miatt. Mielőtt az EU-hoz csatlakozna az ország, bizonyos kihívásokat orvos, orvosolni kell, ugyanakkor a nyugat-balkáni régió elképzelhetetlen Szerbia nélkül. Köszönjük szépen, Jár kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. Én megszavaztam ezt a jelentést, kiegyensúlyozottnak érzem a szöveget, jó, hogy tárgyalunk, jó, hogy eredmények születnek a polgárok érdekében, van fény az alagút végén, egyre jobb az együttműködés, beszélünk a demokratikus alapértékekről, gazdasági perspektíva is kezd alakulni a lakosság számára. Vannak persze negatív jelenségek is, de a problémákból is lehet erőt meríteni, mert amíg megvan a párbeszéd, és ez javul, addig ezekről is egyre jobban lehet majd beszélni. Nem kell mindig a negatívummal kezdeni, hanem először fenn kell tartani a közös nevezőket, értékeket, a párbeszédet, és ezen belül lehet majd a problémákat is kezelni, és kell is persze őket. Nyilván nem az utolsó ilyen jelentésről van szó még Szerbia csatlakozási folyamatában, de ez egy jó jelentés, és gratulálok is a szerzőjének ehhez. Köszönjük. Jesgoviecka asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Kétségtelen, hogy 2015 az áttörés éve volt az EU-szerb kapcsolatokban. Három év tárgyalás után végre pozitív döntés született arról, hogy új fejezeteket nyitnak meg a tárgyalásokban. Ez elsősorban a szerb konstruktív politikának köszönhető, amely főleg Koszovóval szemben engedményeket tett és a, a migránsválság kapcsán is együttműködéséről adott tanulságot az ország. Belgrád utóbbi időkben tött, tett döntései Európát is megvédték a még nagyobb humanitárius katasztrófától, és mindezt úgy, hogy azért az országban bőven van saját problémájuk a szerbeknek. Nem lesz ezek mindegyikét könnyű megoldani, de ezen az úton járnak. Nagyon nehéz a gazdasági helyzet. Nyilván nagyon sok a, az olyan migráns is, aki szerb állampolgárként próbál Szerbiából most a menekült áradattal együtt Svédországba vagy Norvégiába eljutni. Köszönjük szépen, Jezsgov asszony! Akkor ezzel befejeztük ezt a körét, a Szerbiáról szóló szavazott magyarázatoknak. Most a Koszovóval kapcsolatos felszólások következnek. Helen úrnak adok először szót. Köszönöm, elnök úr. Volt itt egy felszólalás és téma, ami kicsit szemes szúrt nekem, az ugyanis, hogy nagyon nagy korrupciós ügyre derült fény Koszovóban, és ebben az EU antikorrupciós egysége is érintett volt. Miért ennyire fertőző a korrupció e- ebben az országban? Itt az európai, még Brock úrra is azt mondom, hogy nagyon kedves és nyílt személyiségű és nagyon udvarias is, hiába kiabál, nem be akarom feketíteni a jó embereket, hanem strukturális problémákat látok. Ha hatalmi helyzetben levő emberek helyzetbe kerülnek, akkor bizony egyből korruptál válnak. És nem lehet rá kényszeríteni Koszovóra a demokratikus kormányzást, ha ők ezt nem akarják. Úgy látom azt, hogy ugyanazokat az elveket országonként mindenki másképp magyarázza, különösen itt eh, Elmar Brock úr, aki eh, e kettőség ellenére mindig sikeresen újra választatja magát. Köszönjük, Henen úr, most Poszpisil úrnak adok szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én azon politikusok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy Koszovóval beszélnünk kell, és hosszú távú lehetőséget kell számukra biztosítani ahhoz, hogy egyszer majd csatlakozzanak az EU-hoz. Van még öt olyan tagállam azonban, ami nem ismerte el Koszovót. Nagyon fontos lenne ez, hogyha azt akarjuk, hogy a jövőben demokratikus legyen Koszovó, hogy jogállamiságot betartsa, elfogadja, és hogy gazdasági növekedés induljon el. Nyilvánvaló, hogy ez nagyon hosszú folyamat lesz. Ne feledjük, hogy az elkövetkezendő 15 évben bizonyára nem lesz Koszovó tagja az EU-nak. Ebben a jelentésben a fontos dolgokat sikerül hangsúlyozni, például a korrupció, a szervezett bűnözés, a jogállamiság. Ez minden gazdasági reformnál fontosabb. Örülök annak, hogy mindez berekerült a jelentésbe, éppen ezért tudtam megszavazni. Köszönjük, Köszönjük szépen Poszpisil kollégának, manikins kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák! Tudjuk, hogy Koszovó egyoldalúan hirdette ki függetlenségét 2008-ban van, öt olyan tagállam, amely még nem ismerte ezt el. Egyértelmű, hogy éppen ezért nem tudja Koszovó az összes jogi dokumentumot, jogi dokument, hiányoznak azok a dokumentumok, amelyek alapján elindíthatjuk a folyamatot. Itt van Szerbia kérdés, és egyébként Koszovóra el kell mondani, nagyon magas a munkanélküliségi ráta, a különböző csempészek útvonalába esik Koszovó, de Koszovó azért már elért eredményeket, megpróbálta például azt, hogy az európai értékekhez közelebb kerüljön. Én támogattam ezt az állásfoglalást, de még nagyon-nagyon sok mindent kell Koszovóban csinálni azért, hogy ez igazi független ország legyen. Ezt minél, minél gyorsabban meg kell oldani. Köszönöm. Köszönjük szépen Mamikins kollégának. Jár kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A napi rend tekintetében is kiválónak tartom, hogy először a szerviai jelentésről beszéltünk, és utána Koszovó európai integrációjáról. Ez számomra világosan mutatja azt, hogy az Európai Unió milyen közvetítő szerepet játszik Európa ezen a részén, és világosan mutatja azt is, hogy milyen fontos számunkra ez a két állam, illetve ez a két régió. Szerintem fontos, hogy az Európai Unió közvetítő szerepet játszon, én úgy gondolom, hogy a koszobói fejlődés, előrelépés azt is jelenti, hogy meg kell oldani a Szerbiához fűződő kapcsolatokat, ezért fontos mindkét országgal beszélni. A kollégák többször is elmondták, hogy aggályos, hogy Koszovó esetében még nem beszélhetünk jól működő állami közigazgatásra, és természetesen intenzíven fel kell lépni a koszovói korrupcióval szemben. De persze párbeszédet kell folytatni mindkét országgal, és mindkettőnek vállalást kell tenni az együttműködésre. Köszönöm. Köszönjük szépen, Jaszloviecka asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A koszovói helyzet tekintetében először is látnunk kell, hogy nagyon bonyolult a helyzet. Egyrésztről van egy megállapodás Belgráddal, amely azokra a közösségekre vonatkozik, amelyek kisebbségi közösségek, szerb közösségek és Koszovó területén élnek, javult a helyzetük, ugyanakkor azonban rengeteg hiányosságot látunk az országban. Láthatjuk, hogy a közgyűlés munkája is akadozik továbbá. A koszovói helyzet nem javul, rengeteg a korrupció az országban, a koszovói gazdaság lényegében nem létezik, és a szakértők megállapították, hogy Koszovó hosszú éveken keresztül a különböző az emberi kereskedelem és a, szervkere, az emberkereskedelem szervkereskedelem központjává nőtte ki magát. Az Európai Uniónak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy támogassa az országot a fejlődés útján. Az EU nem engedheti meg, hogy a Balkán térségben még egy bukott állam jöjjön létre. Köszönjük szépen! Szeretném önöket kérni, hogy ne írjanak le többet, mint amennyit el tudnak mondani egy perc alatt, mert a tolmácsok nem boldogulnak a tempóval, és hát biztosan nem azt akarja, hogy csak a lengyel honfitársai értsék meg, amit mond. Szelimovics kolléga. Köszönöm szépen. Mindenképpen támogatni kell ezt az országot abban, hogy közeledjenek az Európai Uniós értékekhez. Nos, a szerb kisebbséggel való párbeszéd normalizációja nagyon fontos, tehát Koszovon belül kell ezt a párbeszédet megfelelő vágányra terelni. Nagyon fontos, hogy meglegyenek ezek a kisebbségi jogok, a szerb kisebbséget védendő Koszovóban, és viszont fontosnak tartom, hogy Koszovó teljesítse ígéreteit, és fontosnak tartom azt is, hogy az ellenzék ne obstruálja a kormány munkáját. Nem szabad egyéb érdekeket követnie a koszovói kormánynak, fontosnak tartom, hogy a nemzeti érdekeket vegyék elsősorban figyelembe. Köszönöm. Köszönjük szépen. Polcsák kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Meggyőződésem, hogy Koszovónak jövőt kell biztosítani, és éppen ezért támogattam ezt a jelentést. Koszovó egyébként nagyon nagy előrelépést tett, például a közszolgáltatásokban, az állami igazgatásban, de még mindig vannak komoly gondok, mint például a minden átfogó korrupció, a szervezett bűnözés, a nagyon magas munkanélküliségi ráta. De ennek ellenére mégis EU-s jövőt képet kell biztosítani Koszovó számára. Az állásfoglalásban is kimondjuk ezt, nem engedhetjük meg, hogy elszigetelődjünk. Koszovon nagyon fontos, hogy együttműködjünk, és nagyon fontosnak tartom, hogy Koszovó segítsen nekünk a migrációs válság kezelésében is. Köszönjük szépen Polcsak kollégának. Ezzel a koszovói, Koszovóval kapcsolatos szavazatmagyarázatok végére értünk, a libiai helyzet következik. Hánán kolléga már nincs itt, ezért Poszpisil kolléga kezdi a sort. Köszönöm szépen, elnök úr! Tegnap a Líbiáról szóló vita során egyetlen egy jelenségről beszéltünk, nevezetesen európaiak elrablásáról. Sajnálatos módon ezen személyek között egy cseh állampolgár is van, másfél éve tűnt el, de azért kértem ma szót, mert általánosságban is szerettem volna beszélni erről az ügyről. Azért támogattam ezt az állásfoglalást, mert jólnak tartom, hogy egy ilyen helyzetben, amikor is az összes fél a Libia helyzet rendezésére aláírt egy megállapodást, és ezt a megállapodást sajnos a Tobruk ö, parlament elutasította. Érdemes felhívni a figyelmet erre, felszólítani mindenkit, hogy tartsák tisztában ezt a megállapodást, és teremtsenek békét. Enélkül sajnos csak a helyzet romlása várható Líbiában, ezért támogattam ezt az ellensfoglalást, és remélem, hogy a felek megteszik azt, amit kérünk tőlük. Köszönöm. Köszönjük szépen, Mami Kinsz kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Már újabb egy év telt el, amióta a libiai civil, polgárháborúban foglalkoztunk, és egyre súlyosabb ott is a helyzet. December 17-én az ENSZ segítségével történt ugyan egy döntés, hogy meg kéne alakítani a egységkormányt, de Egyelőre csak ebbe a papírba kapaszkodhatunk, a gyakorlatban nem történt semmi. Afrika leggazdagabb országáról van szó olyan értelemben, hogy itt a legtöbb az olaj, és ugyan Kathafi ezt kizárólag a saját klánja számára használta föl, de az ország lehetőségei óriásiak lennének. El lehetne érni egy magas életszínvonalat Líbiában, ha egy egység kormány kezébe venné az ország rendjének helyreállítását, és egy civil zizált országgá tenné azt. Köszönjük, Mamikin úr. Jár úr kapja meg végül a szót ebben a körben. Köszönöm, elnök úr. Van egy német közmondás, hogy ha kijavítjuk a hibánkat, akkor azzal a jó szándékunkat tesszük nyilvánvalóvá. Erre lenne a szükség, mert nagyon sok emberi jogsértés történt, történik Líbiában, de ezzel ellentétes sajnos a trend. És nagyon kiderül számunkra, hogy egy diktatúra megmutatása után milyen hibákat lehet elkövetni egy országban. Most itt gyakorlatilag minden lehetséges hibát elkövettünk mi is, meg a líbiaiak is egyre nehezebb most visszatérni a demokratikus építkezéshez azóta, ami Katafi bukása óta történt. Az előttem szóló is elmondta, hogy ugyan Líbiának hatalmas nyersanyag kincse van, az emberek életszínvonala folyamatosan csökken, ebből le kéne vonni az Európai Uniónak is a következtetéseket. Köszönjük szépen, Jár úr! Ezzel akkor a libiai helyzettel kapcsolatos szavazott magyarázatoknak vége. Most a szigetekkel kapcsolatos állásfoglalások következnek, Janikin úr elsőként. A szigetek nagyon sokfélék vannak, lakottak, lakatlanok, vulkániak, nem vulkániak, távoliak, közeliek egy biztos, hogy erőforrásaik mindig korlátozottak, és az infrastruktúrális lehetőségeik korlátozottak, és a logisztika is nagyon nehezen megszervezhető. Tehát le kéne szögezni, hogy a szigetek fejlesztése kapcsán sokkal világosabb fejlesztési célokat kéne követnünk. A Naurui katasztrófa is rámutat arra, hogy nagyon vékony jégen táncolunk. Nem támogatom ezt a dokumentumot. Köszönjük szépen, Mamikin úr. Most Stiller asszonynak adok szót. Köszönöm szépen. Nagyon fontos a szerepe a szigeteknek Európában mindenképpen segíteni kell őket, megfelelő energiaforrások kellenek nekik, de egyébként nagyon komoly potenciálja van a szigeteknek abban, hogy a, hogy fenntartható legyen az energia ellátásuk. Skót szigeteken például kiváló energia lehetőségek vannak, ami az oktatást illeti nagyon fontos a hozzáfér, főleg a felsőoktatásra gondolok. Skócia Szerencsére egyetem közelben van. Fontosnak tartom, hogy a szigeteken is lehessen felsőoktatásban részesülni, ez nagyon sok embert vonzana. Még egy dolog a digitális hozzáférés. Ez rendkívül fontos, hiszen ki kell terjeszteni a digitális belső piacot, tehát a szigeteken is biztosítani kell a szuper széles sávú hozzáférést, ez jelenleg nem mindig van így, és nagyon büszkén képviselem itt a parlamentben a skót szigeti közösségeket. Köszönöm. Köszönjük szépen, Hárkén asszony következik. Köszönöm. Nagyon örülök annak, hogy a szigeti fekvés sajátos feltételeit elismerjük, illetve hogy odafigyelünk eh, erre a kérdésre. Mindenképpen küzdeni kell az elvándorlás ellen, és jobb szolgáltatásokat kell adni a szigeteknek. Írország nyugati részén van három sziget, ahol a légi hozzáférést sikerült javítani az elmúlt években, de nemrégiben sajnos helikopterrel szeretnék a repülőgépeket kicserélni, a sziget lakók ugyanakkor nagyon elkeseredettek emiatt. Az EU-nak van egy jogszabálya a közszolgáltatásokkal kapcsolatban. Itt a légi szállító kifejezést alkalmazzák. Kérdés az, hogy hogyan foglalkozunk ekkor ezzel a problémával? A tagállami hatóságok dönthetnek arról, hogy a légiszállító pontosan mit akar, repülőgépet vagy szolgáltatást. A szigetlakók érdekeit kéne figyelme venni. Köszönöm szépen. Ezzel befejeztük a szigeti fekvés sajátos feltételének tárgyalását. A következő szavazott magyarázat következik, nevezetesen a helyi regionális hatóságok szerepéről. Henen úr nincs itt, Mamikins kolléga kezd ezért ismét. Köszönöm szépen, elnök úr! A 2014-től 2020-ig terjedő időszakra vonatkozó Európai Struktúrás Beruházási Alapok hatalmas pénzösszeget tesznek ki, rengeteg projekt finanszírozható ezzel. Általában a helyi közösségekre külön odafigyelünk, de azért látható egy olyan tendencia, miszerint évről évre nagyobb szerepet kapnak a városok a szakpolitikáink kialakításában. Úgy tűnik, hogy a struktúrás és beruházási alapokban is egyre nagyobb súlyjal esnek latba a városok. Tekintettel a letországi helyzetre elmondhatjuk, hogy ezek az alapok nagymértékben elősegítették a városi környezet javítását, gondoljunk a lakhatásra, az infrastruktúrára, a közlekedési hálózatokra és hasonlókra. Úgy gondolom, nagyon jó működnek ezek az alapok, megszavaztam a szöveget Köszönjük szépen, Styler asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A helyi és regionális hatóságok vezető szerepet játszanak a közérdekű szolgáltatásokban Európa szerte. Közelebb vannak a helyi közösségekhez, és olyan előnyt jelentenek, amelyet meg kell védeni. Sajnálom, hogy a helyi hatóságokat Skóciában úgy kezelik, ahogy, ugyanis a Skót Nacionalista Párt vezette kormány alatt csökkentik a meglévő forrásokat, 500 millió fontnyi költségvetés csökkentést látunk. Tegnap a Skót parlamentben láthattuk, hogy a kormány nem támogatja azokat a javaslatokat, amelyek a költségvetés hiány orvoslására vonatkoznak. Sajnálatos módon így további romlásra várható a helyzetnek. Már most is azt láttuk, még a költségvetés csökkenés előtt is azt láthattuk, hogy rossz a helyzet, hat Ezer gyermek úgy hagyja el a skót iskolákat, hogy nem tudnak megfelelően írni, olvasni, sajnos cserben hagyjuk a skót gyermekeket. A helyi hatóságok szerepét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük Styler asszonynak, Polcsák kolléga következik. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr! Én egy országos szövetségnek vagyok tagja, amely pontosan ezzel a kérdéssel foglalkozik. Nos, az, az önkormányzatok szerepe rendkívül fontos a szubszid, szubszid, szubszidaritásban, és nagyon fontos, hogy ők is részt vesznek az európai politikák kialakításában. Tehát a területi fejlődést csak ilyen módon lehet segíteni. Úgy gondolom, hogy ez a módszer mindenképpen kiemelendő, ez egy jó működő módszer, amely, mint említettem, a gazdasági közösséget, a vállalatok közösségeit, illetve az önkormányzatokat is magába foglalja. Szeretném, hogyha a bizottság elemzést készítene erről a módszerről, pontosan hogy segít ez a régióknak a fejlődésben, ez nagyon fontos számunkra a jövőben. Köszönöm. Köszönjük szépen, Polcsak úr, ezzel a helyi önkormányzatokkal kapcsolatos szavazatmagyarázatokat meghallgattuk. Utolsó témán következik. Rendszerszerű tömeggyilkosságok és a vallási kisebbségek elnyomása témába. Köszönöm elnök úr a szót. Örülök, hogy a parlament ma meglépte azt a lépést, hogy ezekkel az atrocitásokkal szemben felemeli a hangját a keresztényekkel és más vallási kisebbségekkel szembeni atrocitásokkal kapcsolatban. Ez talán reménységet ad nekik, ez egy történelmi lépés ma. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy el kell ítélni az ISIS egyes tetteit, hanem arról, hogy ez most már tömeggyilkosság formáját ölti, genocidiumról van szó. Különösen súlyos a helyzet Rajava kantonban, ahol azonnali humanitárius segítségnyújtásra lenne szükség. A török-kurd határokat azonnal meg kéne nyitni. Egyetlen egy határátkelőn próbálnak ott átkelni a szerencsétlen menekültek. Két millió ember élete van, van kockára téve. Hölvényi úr kap szót. Megvalva igazából elegem van a különböző isis szal közel keletről való határozatokról. Többször járva a térségbe, és a sürgető cselekvés és a mi tempón közötti ellentmondás egyszerűen égbe kiáltó de mégis azt mondom hogy a mostani határozattal elfogadott határozattal kaptunk mi egy esélyt kaptunk európában egy esélyt hogy valóban cselekedjünk és valóban olyat tegyünk amire szükség van. miről is van szó? európa mai napig vonakodott elismerni hogy sajátos felelősségünk van a keresztény és más üldözött kisebbségekért vallási kisebbségekért. végre ha már többéves késéssel is de ezt kezdjük elismerni. egyet tudni kell a keresztény és más vallási kisebbségek európára tekintenek csak ránk számthatnak ezt a kezet nem illik visszautastani az egyszerűen embertelenség. köszönöm szépen! köszönjük szépen hölvényi úrnak! hennen úr nincs itt ezért pospil úr a következő. köszönöm szépen! én támogattam ezt az állásfoglalás tervezetet azon okoknál fogva, amit az előttem szólók már, hoz, már elmondtak. Az úgynevezett iszlám állam nem állam, hanem terrorista csoport. Jó, hogy tevékenységüket pontosan leírjuk, illetve hogy ezt illetve, hogy ezt az emberiség elleni büntetnek, emberölésnek, illetve népírtásnak nevezzük. Amikor majd legyőzzük az iszlám államot, akkor nagyon fontosnak tartom, hogy a vezetői a Nemzetközi Büntetőbíróság elé kerüljenek. Ez az első dolog. A második dolog, nagyon jó, hogy elítéljük a kulturális örökség lerombolását, illetve azokat is, akik ezekkel a javakkal kereskednek, és ezáltal nagyobb bevételhez juttatják az iszlám államot. Ezeket az embereket is meg kell büntetni. Hogyha a hogyha nincs kereslet ezen javak iránt, akkor nem is lesz kereskedelme. Köszönjük szépen Poszpisil kollégának, és zárásképpen Mamikins kolléga. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Függetlenül attól, hogy az iszlám állam valóban beta e az iszlám hét szabályait, avagy csak eltorzítja azokat, teljesen világos, hogy a az iszlám állam soraiban harcolók nem normális emberek, az, amit a közel-keleten zajlik, annak az emberiséghez semmi köze. A Daesh gyakorlatilag aktívan elnyomja a muzulmánokat is, arról nem is beszélve, hogy mit művelnek a um, vallási kisebbségekkel, az iszlámra való áttérésre kényszerítik őket. Gyakorlatilag a kiírtással fenyegetik őket. Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, ahhoz hogy 949 menekült juthasson el Szlováki- Szlovákiába. Ők egyébként az utolsók közé tartoznak, akik még Jézus Krisztus nyelvét beszélik, az arámi nyelvet. Köszönjük szépen Mamikins úrnak, úgy tűnik Záborska asszony jelentkezése valahogy el, el elsiklottunk felette, most megkapja a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A nemzetközi jog pontos kritériumokat határoz meg, amelyek mentén meghatározzuk a genocídium fogalmát. Olyan cselekményekről van szó, amelyek célja kifejezetten az, hogy egy vallási vagy egy kulturális csoportot kiírtson a közösséghez tartozók szisztematikus legyilkolásával. A keresztények és más szíriai kisebbségek, illetve iraki kisebbségek üldöztetésnek vannak kitéve, meggyilkolják ezen közösségek tagjait, és ki kell mondanunk, hogy népírtásról van szó. Az ENSZ biztonsági tanácsának és az általa megbízott nemzetközi bíróságnak ki kell vizsgálnia ezeket a bűncselekményeket. Nagyon súlyos esetről van szó, éppen ezért az Európai Uniónak egy külön posztot kellene létrehoznia, és a kinevezett személynek meg kell védenie a vallás és kulturális kisebbségeket világszerte. Nagyon örülök ennek az állásfoglalásnak, úgy gondolom történelmi jelentőségű szövegről van szó. Köszönöm. Köszönjük szépen Záborszka asszonynak. Itt az állásfoglalásokhoz kapcsolódó szavazat, magyarázat végéhez érkeztünk. 15 óráig felfüggesztem az ülést, és jó étvágyat mindenkinek az ebédhez.